Oké. Okay. Tisztelt Árnó asszony, én a képzési és fejlesztési kérdésekkel kapcsolatban szeretnék egy tehát a képzési, képességfejlesztési célkitűzésekkel kapcsolatban szeretnék egy talán némileg speciális kérdést feltenni Ugye a kelet-közép-európai országok, és most már sokan vagyunk ilyenek, akik NATO és Unió tagok lettünk, hát végül is nem olyan nagyon régen. Na most nyilván ezek az országok a költségvetéshez kevésbé tudnak hozzájárulni kisebb összegekkel a GDP-üket tekintve, mint a nagyobb országok. Ugyanakkor azt hiszem, hogy szeretnének a közös politikában és közös erőfeszítésekben hát teljes jogú tagként részt venni. Ugyanakkor hát mai napig azt azért az ember látja, hogy mivel ezek az országok most történelmi léptékkel nézve nem is olyan nagyon régen még egy másik katonai szövetség, nevezetesen a Valsói Szerződés tagjai voltak, tehát most a, a, az anyagi hozzájárulás szempontján túl nyilván szakmai, műveleti, de megkockáztatom akár szakmai etosz tekintetében is, hát bizonyos értelemben van mit behozni és pótolni. És hogy nem gondoltak-e arra, akár katonai, akár rendőri vonatkozásban, én ezt majd szeretném egy másik bizottságban, az Európollal kapcsolatban is ezt a kérdést felvetni, tehát, hogy valami olyan speciális képzési programot, akár mondhatnám úgy is, hogy felzárkóztatási, programot elindítani, ami ezeket az országokat segíti abban, hogy dacára, hogy gazdaságilag gyengébb erőt jelentenek, de mégis teljes értékű és képzettségű és teljes jogutakként a közös politikában részt vegyenek. Köszönöm szépen. Merci. Et enfin, Monsieur Pachkou. Thank you very much